élői tisztséggel. Még egyszer, tehát üdvözlöm a tisztelt urakat. Zerébi úr azt is közölte velem, hogy a zöldek frakciójához csatlakozott. Az illetékes magyar hatóságok arról tájékoztattak, hogy Áder János helyett, aki az magyar köztes